nostri lavori. Jó reggelt kívánok mindenkinek, kezdjük meg a szakbizottság munkáját. Ström úr már az épületben van, asszony, pontosabban, de még nincs közöttünk, úgyhogy van egy kis időnk, amit arra használnék, hogy néhány tájékoztatást, néhány információt osztanék meg önökkel. Először is azt, hogy élőben közvetítenek bennünket a webstreaming eszköz révén, úgyhogy kérem mindenki ülve szólaljon hozzá az üléshez és a mikrofont használja. Tegnap este tartottuk meg a koordinátorok ülését, következő ajánlások születtek meg ott. amelyeket önöknek is jóvá kell hagyniuk, ahhoz, hogy érvényesek legyenek. Hogy felkészüljünk a biztos jelölt meghallgatására, akiknek, aki a alkotmányügyi portfóliót vinné majd. Most ebben a témában a néppárt adja a jelentéstevőt. Még a többi biztos jelölt meghallgatása ügyében DAF úr lesz a jelentés szerzője. Legalábbis a koordinátorok döntése így szólt. Azt is megvizsgáltuk, hogy vajon a Stockholm programmal kapcsolatban állásfoglalást hozzunk-e vagy sem. Ezt követően pedig egy december másodikára és harmadikára egy delegáció kiutazását terveztük meg Madridba, hisz a soros elnökséget akkoriban veszi át majd Spanyolország. Minden a néppárt és a szocialista frakció két-két jelöltet küldhet, valamint egyet az ALDE és egyet a Zöldek ebbe a madridi delegációba. Kérem, mielőbb adják meg a neveket. Hosszú vitát tartottunk tegnap a német alkotmánybíróság döntésének tárgyában, és ezt követően úgy döntöttünk, hogy nem azonnal tartjuk a meghallgatást ebben a témában, hanem kicsit később, amikor majd a téma éretté válik ehhez, és szükségesé válik e vita. A parlament jogi ö, szolgálata ö, szó, szóban már ismertette a témában fogad jelentését, és írásban is közreadja majd. A titkárság pedig gondoskodik a felől, hogy ezek lefordítsák és kiosszák az összes szakbizottsági tag között. Ennyit szerettem volna elmondani a koordinátorok üléséről és a tegnapi ülésről. Ö, akkor úgy vélem, hogy elfogadottnak tekinthetjük ezeket. Bárni úr, kíván felszólalni? Ha igen, akkor kérem. Tisztelt elnök úr, miután van egy kis időnk, szeretnék visszatérni egy pontra, amit ön említett, és ami kapcsolódik ahhoz a vitához, amit lefolytattunk tegnap azokkal az észrevételekkel vagy elemzéssel kapcsolatban, amit a Német Alkotmánybíróság hozott. Tehát tegnapi vitához azt mondanám, hogy nagyon jól ismerjük, hogy milyen érzékeny vitát jelent ez a az egyes tagállamokban nemzeti kompetenciák, regionális kompetencia, európai kompetencia, tehát politikailag úgy tűnik, hogy a parlamentünknek igenis van szerepe, hogy az elkövetkezendő öt évben kezelje ezeket a vitákat, amelyek rendkívül kényes viták, és a fővárosokban folynak le. Most, hogy Brüsszelben, Strasbourgban mindig egy adott körben folytatjuk a vitáinkat. Nem tudom, hogy nem kezdeményezhetnénk-e, hogy ezt a vitát elviszük az egyes fővárosokba, az alkotmány, a Nemzeti Parlamentek Alkotmánybizottságával, Jogi Bizottságával együtt, együttműködve. Szerintem érdemes lenne az elkövetkezendő öt évben jól előkészíteni ezeket a vitákat, és megmutatni, hogy nem félünk ezektől a vitáktól, rasszistáktól, és hajlandóak vagyunk polemizálni, konfrontálódni is. És jobb lenne, hogyha mi magunk a 27 fővárosban az elkövetkezendő 5 évben vitát folytatnánk a Lisszaboni szerződés jövőjéről, erről az európai építkezésről, a kompetenciákról. Én ezt szeretném, hogyha a koordinátoraink ezeken elgondolkodnának. Grazie per questo suggerimento che... Köszönöm. Köszönöm a javaslatot. Szerintem is helyén való volna ez. A tegnapi vita valóban az Európai Unió identitása körül forgott, illetve az ezt övező kérdések körül. Ha nagyon sok tennivalónk lesz ebben a kérdésben a, a jövőben, és hosszú távra kell tekintenünk, vizatervezésekor nem feltétlenül a, a nézetütközésekre kell koncentrálnunk, mondjuk Németországban a jelenlegi hírek alapján, hanem azt kell megvizsgálnunk, hogyan lehet egy ambiciózus programot felvázolni, amelyet oszthatnak a fővárosok, és amely a legtöbb ö, embert egyesítheti. Ez irányban kell tehát tovább gondolkoznunk. A miniszterasszonyt láttuk volna bejönni? Nem, még nem. Tehát nagyon jó javaslat volt, ambiciózus is kellőképp, de most megérkezett a miniszterasszony. Ringraziamo eh, il ministro... Eh, Szeretném megköszönni a miniszterasszonynak, Malmström asszonynak, remélem, hogy többé-kevésbé helyesen ejtem ki a nevét, azt, hogy eljött körünkbe, többen a szakbizottság tagjai közül ismerik őt, volt ő parlamenti képviselő is, én ugyan akkoriban, abban a ciklusban nem voltam eh, Európai Parlamenti képviselő, amikor az volt, de hát régi kollégaként is üdvözölhetjük őt. 99-től 2006-ig volt egyébként EP képviselő, és a szakbizottság delegációja már volt Stockholmban, akkor is volt alkalmunk találkozni vele. A svéd elnökség előtt. Azt hiszem, Jolainen úr vezette azt a delegációt, Dafur is tagja volt, és többen még. Egy szó mint száz, üdvözöljük Önt, köszönjük, hogy eljött, reméljük, hogy lesz alkalmunk még a svéd elnökség lezárulta előtt is találkozni Önnel. Most pedig örömmel élünk az alkalommal, hogy meghallgassuk Önt a mit lesz mondandó a svéd elnökség programjáról, különösen a mi szakbizottságunk témáit illető ügyekről azaz az ír népszavazás ö, eredményét, illető gondolatairól, illetve a Lisszaboni szerződést kapcsolatos terveikről, a végrehajtás mikéntjéről. Ilyen nagyon fontos problémát jelent számunkra a tanács elnökének kijelölését illető eljárás ügye Reméljük tehát, hogy a svéd elnökség tájékoztat bennünket a dolgok legfrissebb állásáról, és minden esetben segíti majd munkánkat. Nem csak az elnök, a szakbizottság elnökének, az egész szakbizottságnak a munkáját, <clears throat> mint tudja, munkánkat úgy szervezzük, hogy meg, mindig esetben meg tudjuk hallgatni az önök mondandóit, az adott témát illetően, és aztán majd az ön hozzászólása után kérdéseket is feltesznek a képviselők. Eh, herr ordförande, ärade ledamöter. Det är ett... Eh, Köszönöm, tisztelt képviselők. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy eh, itt lehetek. Volt európai parlamenti képviselőként, sőt, ráadásul ennek a bizottságnak voltam tagja, Öt éven keresztül voltam aktív ebben a bizottságban, nagy örömmel találkozok itt a régi emberekkel. Hadd gratuláljak Kazini úrnak az elnöki kinevezéséhez, és hadd gratuláljak minden képviselőnek a megválasztásukhoz. Ugye négy hónap van még hátra a svéd elnökségből, együtt szeretnék működni önökkel. A júniusi választás gyakorlatilag mérföldkőnek tekinthető az európai együttműködés történetében. 20 évvel a drámai változások után először szavaztak 27 tagállam polgárai egy időben parlamenti képviselőkre. Ki gondolta volna, hogy mindezen országok polgárai együttesen élhetnek majd szavazati jogukkal szabad, demokratikus választásokon. Ha megnézik a történelmet, visszatekintenek a történelemre, akkor mindenképpen vissza kell tekinteni a második világháború végéig, és az én hazámban azt láttuk, hogy a választási részvételnő sajnálatos módon máshol ez nem így van. A legtöbb országban kevesebben mentek el szavazni, mint korábban. Fel kell tennünk tehát a kérdést, hogy a polgárok miért vonakodnak elmenni szavazni. Én Tudok arról, hogy a 76-os választási szabályokat éppen Andrew Duff vezetésével felülvizsgálják, és majd mi is foglalkozni fogunk ezzel a kérdéssel ősszel. A svéd elnökségre egy olyan korban kerül sor, amikor számos kihívással kell szembenéznünk. A polgárok pedig sikereket várnak el, azt remélik, hogy meg tudunk felelni az elvárásaiknak, a gazdasági válságra, a környezeti válságra megfelelő válaszokat tudunk adni. Emellett a klímaváltozással is foglalkoznunk kell. Tehát ez a két prioritásunk, a gazdasági válság és a klímaváltozás. Erre fogunk koncentrálni az ősz folyamán. Nagyon ambiciózus témák ezek, illetve törekvés ez. Azt szeretnénk, hogyha az elnökség során fenntartható fejlődés érdekében tudnánk lépéseket tenni, olyan lépéseket, amelyek egyben a foglalkoztatottságot is növelik. Tudom, hogy hamarosan új Európai Bizottságot választanak meg és tudom azt is, hogy a Lisszaboni szerződés sorsa még nem világos. Hogyha ez véglegessé válik a svéd elnökség során, nevezetesen az, hogy életbe léphet a Lisszaboni szerződés, akkor már kevés ideje áll a rendelkezés a svéd elnökségnek, hogy a, az átmenetet biztosítsa, a sima átmenetet biztosítsa a régi szerződésről a Lisszaboni szerződéshez. De mindenképpen bízunk önökben, és számítunk önökre, és éppen ezért ebben a témában is rendelkezésükre állunk, hogy ez a párbeszéd rendben tudjon lefolyni. Egy 18 hónapos program alapján dolgozunk, amelyet a francia és svéd kollégákkal állítottunk össze. Ez alapján elmondhatom, hogy egy erős Európát szeretnénk kialakítani, olyan Európát, amely befolyásolja az emberek mindennapi életét, és mindig szem előtt kívánjuk tartani az unió egészének érdekeit, miközben jobbítani kívánjuk a polgárok életét. Vissza kell állítanunk a bizalmat a pénzügyi piacokban, és megfelelő bankfelügyeleti eljárásokat kell létrehozni. Fentartható növekedésre van szükség, amely a jólétet és a foglalkoztatottságot garantálja még egy olyan időszakban is, amikor a globális verseny egyre éleződik. És mindezen törekvések hatják át a a törekvések hagyják át az egész tevékenységünket. Azt szeretnénk, hogyha a svéd elnökség megfelelő válaszokat tudna adni például a klímaváltozás kérdésére, és egyedül nem tudjuk ezt az EU-ban megtenni. Együtt kell működnünk a kopenhágai folyamatban a partnereinkkel. Pozitív lépésekre van szükség a G8-ak keretében is, illetve ezek meg is történtek ahol is elfogadták eh, a eh, globális felmelegedés két Celsius fokos eh, plafonértékét. Egy biztonságosabb, nyitottabb Európát szeretnénk elérni. Egy öt éves együttműködési programot indítottunk, a Stockholmi programot, Emellett egy balti-tengeri stratégiát kívánunk elindítani, és egy regionális együttműködési stratégiát, eh, amely eh, mintaként szolgálhat a többi mikrorégió számára. Eh, a békét, demokráciát, az emberi jogok tiszteletben tartását kívánjuk elterjeszteni az egész világon, amely természetesen kihatással lesz majd a saját európai jövőnkre és saját békénkre, jólétünkre. Az egyik kérdés, amire válaszolnunk kell, az eh, nyilvánvalóan eh, az, hogy mit szeretnénk elérni az elnökségünk során. Ehhez eh, arra kérném önöket, hogy nézzék meg a weblapunkat, ahol a polgárok számára kommunikáljuk, hogy miket szeretnénk, mit szeretnénk elérni. Mindezt természetesen össze kell hasonlítani, illetve mindezt annak a fényében kell megnézni, hogy ugye, amit mondtam, csökkentek a, csökkent a választási részvétel a választásokon. Tudom, hogy a LIBE bizottságnak van a legnagyobb. Ugyanakkor a, az Alkotmánybizottság is foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Júniusban az Európai Tanács foglalkozott a e, Barózó újra nevezés, kinevezésének kérdésével, illetve az ír biztosítékokkal, amiket az ír kormánynak szeretnénk adni. Szeretnénk, hogyha az év vége előtt a Lisszaboni szerződés életbe léphetne. Az Írországnak nyújtandó jogi garanciák e, a kérdéseket voltak, bizonyos kérdéseket voltak hivatottak tisztázni. E, adózásról, az ír semlegességről volt szó elsősorban, és e, remélhetőleg ezzel hozzájárultunk ahhoz, hogy majd az írek elfogadják a Lisszaboni szerződést. Az ír kormány egyébként rendkívül konstruktívan állt ezekhez a kérdésekhez. Ezek a döntések gyakorlatilag jogi kötőerővel rendelkeznek, és a Lisszaboni szerződés életbelépésével együtt hatályba lépnek ezek a döntések is. A júniusi Európai Tanács ülésen abban is megállapodtunk, hogy decemberben, ha életbe lép a Lisszaboni szerződés, akkor döntést hozunk arról, hogy minden tagállam eh, továbbra is eh, egy, biztos jelöl, egy biztost jelölhet. Ez Írország számára megint csak nagyon fontos volt. 23 tagállam fogadta el eddig a szerződést. Eh, Lengyelországban, Csehországban és Németországban a parlamentek elfogadták ugyan a szerződést, de a ratifikációnak még vannak bizonyos stádiumai amelyeket eh, nem abszolváltak. Tehát eh, a közeljövőben mindannyian izgatottan várjuk az ír népszavazás eh, eredményét, és mindannyian reméljük, hogy megszavazzák a Lisszaboni szerződést, mert ez azt jelenteni, hogy nyílt, hatékony uniónk lesz, és komolyabb szerepet tudunk játszani a nemzetközi kapcsolatokban is. Az együttdöntés rendkívül fontos része a jogalkotási folyamatainknak. A parlament hatásköre növekedni fog, új szerepet kap, ezzel elmélyíti a demokráciát az Európai Unión belül. Ezzel hozzájárulunk ahhoz is, hogy megnövekedjék az emberek bizalma az Európai Unió iránt. Figyelemmel kísértük az egész Lisszaboni szerződésről szóló vitát itt a az Európai Parlamenten belül, és köszönöm Brocknak, Dölennek és, és Leinen képviselőknek a munkáját. Szeretnénk, hogyha az átmenet, átmenet tiszta és egyszerű lenne a jelenleg hatályos szerződésről a Lisszaboni szerződéshez. Eh, ahhoz, hogy ez így legyen, bizonyos ezt megalapozó munkákat kell elvégeznünk. Számos dologban meg kell egyezni a parlamentnek és a tanácsnak, nevezetesen olyan dolgokban, ahol az együtt döntés a Lisszaboni szerződéssel eh, lesz eh, a hatályos eh, jogalkotási módszer. Nyilván ezekre majd akkor kell kitérnünk. Tehát mindezen kérdésekkel kell foglalkoznunk a június és a decemberi EU e csúcsok e, fogják ezeket a kérdéseket, illetve a júniusi már megtette ebbe az irányba e, kezdő lépéseket. Emellett megfigyelői státuszokkal is foglalkozni fogunk. a közös külpolitika kérdését is megvizsgáljuk, amely megint csak a bizottság és a tanács között kérdés, globális fellépésünkről van szó. Olyan dolgokkal kell foglalkoznunk, mint a kereskedelmi politika, a szomszédsági politika, a bővítés, fejlesztési politika, stb. Oda kell hatnunk, hogy ezekkel a kérdésekkel folyamatukban foglalkozzunk, mert ezek kihatással vannak a világgal fenntartott kapcsolatainkra a, külkap, a külszolgálattal kapcsolatos döntések sürgősen meghozandóak, mihelyest a Lisszaboni szerződés hatályba lép. Az Európa Tanács, Európai Tanács elnökének szerepkörét is meg kell vizsgálnunk. Azt gondolom, hogy a szerződés elég világosan fogalmaz. Az ő feladata lesz, hogy összeállítsa az Európai Tanács napirendjét, illetve felügyelje az ott zajló munkát, valamint képviseli az EU-t a külvilág felé. Ez megint csak felveti a kérdést, hogy eh, mi történik akkor, hogyha a Lisszaboni szerződés nem lép életbe, vagy csak további késedelmek után léphet életbe. Remélem, hogy nem erre a tervre kell felkészülnünk, de mégis az EU a nidzai szerződés alapján is tovább fog tudni működni. Természetesen szeretnénk egy hatékonyabb Európát eh, látni. Eh, Mindkét eshetőségre fel kell készülnünk. Tudom, hogy eh, egy új bizottság fog hamarosan felállni, és eh, ott a jelenleg hatályos szerződéseket kell egyelőre figyelembe venni. A bizottság eh, szempontjából rendkívül fontos, hogy azonnal el tudjanak kezdeni dolgozni, ne legyen egy nagy átmenet a két bizottság között különben nem tudunk megfelelni azoknak a kívásoknak, amelyekkel Európának szembe kell nézni. Remélem, hogy a szeptemberi Strasburgi ülés során a parlament hozzájárul Barózó újra választásához, és azt követően kinevezhetjük a többi tagját az új bizottságnak hogyha a Lisszaboni szerződés életbe lép is, akkor is, akkor egy minden polgár, bocsánat, minden eh, tagállam eh, jelölhet egy eh, biztost. Ha a nidzai szerződés marad hatályban, akkor kevesebb eh, biztos lesz. Minden eh, tehát az ír népszavazás eredményétől függ. Mihelyst az Európai Tanács eh, döntött ebben a kérdésben, be, a listát leadjuk a, az Európai Parlamentnek, és remélhetőleg minél hamarabb meg tudják majd szervezni az új biztos jelöltek meghallgatását. Az új bizottságnak számos kihívásra kell válaszolnia. November 1 tűztük ki határidőnek. Nyilván addig egyfajta ilyen ügyvezető bizottságnak kell működnie, esetleg hosszabb ideig. Nyilván ez egy kivételes állapot és helyzet lesz. Ugyanakkor a három intézménynek mindnek megvan a saját felelőssége, hogy minél hamarosabb, minél hamarabb ez az átmenet végbe menjen. Hogyha a Lisszaboni szerződés hatályba lép, akkor lesz egy főképviselője a kül- és biztonságpolitikának, lesz egy olyan bizottsági alelnök, aki a külpolitikáért és a külkapcsolatokért felelős, az Európai Parlamentnek is növekednek itt a beleszólási lehetőségei. Mielőtt egy ilyen főképviselőt kineveznénk, az elnök konzultálni fog, a bizottság elnöke konzultálni fog a parlamenttel. Ez a külügyi főképviselő lehetőleg minél hamarabb hivatalba lép majd. Az elnökség két csúcsot tervez, október legvégén, illetve december 10-én. Az október 29-i e, csúcs során a politikai döntésekről, kinevezésekről, illetve intézményes kérdésekről fogunk elsősorban tárgyalni, de egyéb intézményes kérdésekről még decemberben is beszélnünk kell. Tehát komoly kihívások állnak előttünk az év hátralevő részében. Reméljük, hogy hatályba tud lépni az a szerződés, amely demokratikusabbá teszi Európát. Minden esetre nekünk ehhez sokat kell dolgoznunk. Ahhoz, hogy minden a helyére kerüljön, minden intézménynek megfelelően kell játszani azt a szerepet, amelyet a szerződés rájuk ról, és, ró, és biztos vagyok benne, hogy önök erre hajlandóak, csak úgy, ahogy biztosíthatom önöket, hogy mi is hajlandóak vagyunk erre. Köszönöm, hogy lehetőséget adtak arra, hogy előadjam elképzeléseinket. Grazie, signor primo ministro, signor presidente. Köszönöm szépen, miniszterasszony. Nagyon hosszú listát kaptunk, egy hosszú, a kötelezettségvállalások egyfajta leltárját, amelyet a svéd elnökség tűzött ki feladataként, és a Lisszaboni szerződés életbe lépt, akkor valóban hatalmas munka zúdul majd ránk, önökre, az elnökségre, a következő elnökségre, és, persze a parlamentre és a mi szakbizottságunkra is szintúgy. úgy azt megígérhetem, hogy a MISZAG bizottságunk megtesz mindent annak érdekében, hogy a problémákat megoldjuk, a, melyek a Lisszaboni szerződés végrehajtásából adulnak. Nagyon sokan jelentkeztek képviselőtársaim közül szóra, Mendez de Vigo úr, Fox, Duff úr, Söpflin urak. Mendez de Vigo úrral kezdem a listát. Malmström, Eh, usted habla divinamente nuestro idioma. idioma. Eh, üdvözlöm Alstrom asszonyt, nagyon jól ismeri, hogy érti a mi nyelvünket is, és nagyon örülünk, hogy itt van körünkben. Ismerjük, hogy ön mennyire európai éság mellett elkötelezett, ez a munkájában is mindig eh, megmutatkozott. Nagyon nagy kár számunkra, hogy nem körünkben van, ugyanakkor örülünk annak, hogy új posztján dolgozik. Ma délelőtt megnéztem az ön internetes oldalát, és már sok mindenre választ is kaptam, különösen azon alkotmányos kérdésekre, amelyekkel ma foglalkozunk. Ezért szeretnék egy konkrét kérdésre összpontosítani, ha megengedi, és ez le így több időt hagy a kollégáknak, hogy ők is kérdezhessenek. Úgy gondolom, hogy ha van egy különösen kényes kérdés a bizottságon belül, ez a főbiztosnak a kinevezése. Sokan nagyon jól tudjuk, hogy itt kényes kérdésről van szó. Tehát ez a javaslat, ez a jelölés, amit majd a tanácsnak kell megtennie, ezzel kapcsolatban nagyon fontos lenne, hogy megfelelően kommunikáljanak a parlamenttel, mert a, e, mikor a biztosokról szavazunk, az egy döntő kérdés lesz, hogy ki lesz ez a személy, ez a személyiség, és hogyan tud ez majd megfelelni a parlament várakozásainak. Tehát nagyon fontos lenne ez a határozott kommunikáció ön és közöttünk, hogy nehogy egy olyan javaslat szülessen, ami egyáltalán nem felel meg a parlament várakozásainak. Az igazi kérdés az, hogy ö, hol tartunk az Európai Unió ö, külszolgálatával kapcsolatban. Volt-e már ö, konkrét javaslat? Ö, nyilvánvaló, hogy ez már nem fog végbe menni a svéd elnökség alatt, még a spanyol elnökség alatt sem, de mégis hol tartunk mert ez egy döntő fontosságú kérdés, hogy utána majd a főképviselő lehető legjobban tudjon működni. Köszönöm szépen, Cecilia, ön itt otthon van. Köszönöm szépen. A következő kérdés. Feltevője Horeni úr. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Mászlőm asszony, hogy eljött és tájékoztatást nyújtott számunkra a svéd elnökség terveiről. Én osztom azokat a fő gondolatokat, és a, a, amit ő nem mondott, és a mondandójának szellemét is osztom. Frakcióm, a szocialista frakció nevében is szeretnék néhány kérdést feltenni, és megosztani néhány aggályt is, amelyet érzékelünk. Először is az ön mondandója mögött álló alapgondolat az, a, úgy tűnik az, hogy a svéd elnökség egyik fő célja, hogy a Lisszaboni szerződést végrehajtását beindítsa, és egyfajta lendületet adjon ezáltal az európai integrációnak. Úgy tűnik ez tehát a svéd elnökség központi célja. Hogyha, azonban a kérdés az, hogyha megoldódik is a, az ír népszavazás problémája, nem lesz, nem adódnak-e újabb gondok? Ott vannak például a csehek. Tehát hogyan biztosíthatjuk azt, hogyha a ratifikáció, az ír ország ratifikáció megvalósul is, nem adódnak -e újabb gondok. A svéd elnökség miképpen készül ezekre a potenciális problémákra. A második kérdésem szintén fontos pontot érint. Figyelmesen hallgattam az ő mondandóját, amikor arról beszélt, mennyire fontos az, hogy a parlament időben ratifikálja a tanács ajánlásait. Tény, hogy ugye a tanácsban 27 tagállam júniusban javaslatot tett le az asztalra, de azért az is fontos látnunk, hogy a parlamentnek vannak bizonyos fenntartásai és egyes frakcióknak között ellenmondás érzékelhető a ratifikáció módját illetően, lehetséges módját illetően. A kérdésem az, hogy hogyan tudja ön megnyerni az Európai Parlament képviselőit, azon képviselőit, akik úgy gondolják, hogy hogy a Lisszaboni eljárást kívánják alkalmazni és miért, kérdésem, hogy miért olyan fontos és védelmes ennek, hogy ezt most lépjük meg. Ugye a legtöbb vitam hátterében tudnék, éppen ez a kérdés áll. Az, hogy ha szeretném tudni, hogy a ratifikáció, vagy a ratifikáció hiánya, illetve a bizottság elnökének kérülése, és a többi kérdés, vajon miért mindezekkel megvárnunk a Lisszaboni szerződés életbelépését, már amennyiben életbelép. Miért nem lehet most csinálni? ezeket miért nem lehet most megtenni? Mondjuk szeptember elején. Mint tudjuk, az elnökök értekezetekkel majd döntsön szeptember 10-én afelől, hogy napirendet tűzzük-e a szeptemberi parlamenti ülésekre ezeket a kérdéseket. No, a kérdésem meg az, Masztrom asszony, hogy ön szerint miért olyan fontos, hogy gyorsan lépjünk ezekben a kérdésekben, és miért ne várhatnánk meg a Lisszaboni szerződés életbe lépését a ratifikációkkal. Aztán beszélt az intézmények közötti egyensúly fontosságáról, az Európai Parlament és a Bizottság közötti egyensúlyt is beleértve. Jól tudhatja, hogy a parlament támogatta az egyensúly megvalósulását az Európai Unió külügyi szolgálatát illetően is, és a egyetértünk az, hogy formálisan legalábbis a külügyi szolgálat a bizottság része lenne formálisan. Vajon a tanács egyetérte ezzel, és ha nem, akkor hova kívánja helyezni intézményesen a külügyi szolgálatot, hogy fennmaradjon az egyensúly. Aztán van még egy kérdés, amely mindannyiunkat érint. Egyes tagországokban, saját hazámban meg az önében is, nem volt, nem volt annyira rossz a választásokon a részvétel, aztán voltak egyes tagállamok, Belgium, ahol egészen jól alakult a, a részvételi arány az európai választásokon. Mégis érzékelhető egy veszélyes tendencia az, hogy az emberek egyszerűen elfordulnak Európától. Nem mennek el szavazni például. És persze ehhez joga van az embereknek, e, e, szobá, e teremben is ülnek olyan képviselők, akik Európa, euroszkeptikus, vagy akár Európa ellenes nézeteket vallanak. Kérdésem, e, a miniszterasszony, hogy a, tanács, a bizottság, illetve a tanács kidolgozza valamiféle javaslatokat, van-e valamiféle orvosság arra, hogy ezt a strukturális problémát valamiképpen kezeljük, Európa gondolatát újraélesszük mert hogy korábban oly sok európait hozott izgalomba az európai integráció gondolata, úgy tűnik mostanra pedig egy kicsit kiürült sablonná, klisébé vált ez. Aztán még egy kérdés. A tanácsi üléseken beszéltek a Lisszaboni stratégia megújításáról? a Lisszabon és egy, egy, csodálatos álom volt. 2002-ben a célunk az volt még, hogy Európát a legversenyképesebb területét tegyük a világon, ahol, ahol a, a társadalmi kohézió érvényesül, ahol, a gazdasági fellendülés érvényesül, és hát az álom álom maradt. Nagyon kicsi előrelépések születtek a kitűzött cél irányában csak. Teltek múltak az évek, ugye 2010 volt a kitűzött dátum egy célok elérésére, ez mindjárt itt van. A tanács és az ön, a svéd elnökség tárgya le a Lisszaboni stratégia megújításáról, újra tervezéséről. És aztán elnézést, hogy húzom, hogy sok időt veszek igénybe, de van még egy kérdésem ön szerint a, az Európai Unió kezében levő eszközrendszer elégségese Vajon képes-e a svéd elnökség kimozdítani ezen eszközrendszer révén Európát a válságból? Milyen eszközök szükségesek ehhez ön szerint? Tehát a koordináción túl és a nagy tanulmányok elkészítésén túl van-e valamilyen szakpolitikai költségvetési cél. Vajon van-e egyfajta kormányzati vagy irányadó szerepe az európai intézményeknek, és van-e ehhez kapcsolódó gazdasági eszközrendszer is, hogy a válságból kilábaljunk? Akkor most megadom a szót DAF kollégánknak. First of all, is Először is nagyon örülök, hogy ön itt van körünkben. Én először is ami a bizottság elnökének kinevezését illeti, Keregi úr azt mondta, hogy a folyamat úgy tűnik, hogy túlzottan gyors. Én magam úgy gondolom, hogy azzal vádolhatják a parlamentet, hogy ezt a kérdést fel akarja gyorsítani. Ugyanis ugye júliusról elhalasztottuk szeptemberre a döntést, mert ez lehetővé tette, hogy valamennyien elgondolkodjunk, és komolyan végig gondoljuk mindazt, amit már júliusban is megtehettünk volna. Azonban meglepett az, hogy a szerződés értelmében a a parlamentnek ugye együtt kell működnie a, bizottság, a tanácssal a bizottság kinevezésének ügyében, és hogy e, ez, ez az szükséges, hogy ez hatékonyan és ténylegesen megtörténjen. Teljes mértékben elégedettek kell, hogy legyünk, hogy ez megfelelően történjen és a jelenlegi szerződés értelmében kell, hogy ez végbe menjen. És szerintem, hogyha elhalasztanánk ezt mindaddig, amíg egy új szerződés lép hatályba, az nem lenne egy megfelelő eljárás, illetve az is azt jelenteni, hogy akkor megsértenénk a szerződést. Én úgy gondolom, hogy képesek vagyunk gyorsan lépni ez ügyben, még szeptemberben is jóvá tudjuk hagyni a bizottság elnökségét. Ami a, a tanácsot illeti, gondolja-e, hogy képesek lesznek kinevezni valakit október az októberi tanácsülésen. Nem konkrét nevekre gondolok, szeretnék most hallani, hanem azt szeretnénk megkérdezni, hogy a svéd elnökség ezzel kapcsolatban hogyan látja a saját szerepét. Tehát inkább egy sárközi típusú ö, személyt szeretnének-e, vagy pedig ö, vala, ö, egy olyan szemét, aki egy kicsit szerényebb ö, típusú elnök lenne, mint amilyet mondjuk ö, a Német Szövetségi Köztársaságban láthatunk. Szerintem helyén való lenne, hogyha a parlament is elmondhatná a véleményét arról, hogy milyen típusú elnököt szeretne az Európai Tanács élére. Természetesen nagyra értékeljük és elfogadjuk, hogy a személy, a konkrét személynek a kinevezése az a tanácsnak a kiváltsága. Harmadsorban pedig az ír népszavazás körül folyik-e a kampány, és jobban haladnak a dolgok, mint korábban. Azért vannak az ellenzők részéről is megnyilvánulások az utóbbi időben. A török farmer rémét festik fel, és azt mondják, hogy ha a Lisszaboni szerződés hatályba lép, akkor ez lesz a legrosszabb dolog. Szeretném, hogyha valamit szólna magáról a kampányról is. Én természetesen úgy gondolom, hogy ezeket a téves képeket, rémképeket el kellene oszlatnunk a török gazdákkal, farmerokkal kapcsolatban. Ez ugyanolyan rémkép, mint amilyen volt a lengyel vízvezeték szerelő rémképe a francia elnökség ideje alatt 2005-ben. És végezetül, ha úgy, ahogy valamennyien reméljük, hogy hatályba lép a szerződés, akkor nem egyik napról a másikra fog ez bekövetkezni, úgy gondolom, hogy a közvélemény már annyira unja az egészet, és annyira ö, ö, nem tetszik neki ez a ö, cinikus ö, vita és húzavona a ratifikáció körül, hogy nagyon fontos lenne a szerződés hatályba lépését egy megfelelő médiák által is közvetített ünnepélyes eseménnyel jelezni ami mutatná azt, hogy végre Európa egy jelentős mérföldkőhöz épp érkezett az alkotmányos fejlődés tekintetében. Úgy gondolom, hogy javasolhatnám a helyszínre Prágát például. Grazie, kollega Fox. Köszönöm szépen, Fox úr, a szó. Jó napot, miniszterasszony, köszönjük, hogy eljött körünkbe. Kapcsolódóan a bizottság elnökének kinevezéséhez. Szerint az frakcióm úgy véli, hogy a nidzai szerződést kell érvényesek tekinteni addig, amíg a Lisszaboni szerződés ratifikációja megtörténik. Ez bizony ad időt a lépésre. A kollégám beszélt arra, hogy ez túlzottan elhúzná a, a folyamatot. Én úgy vélem, hogy a nizai szerződés alapján kell eljárnunk a bizottság elnökének kinevezésekor, és, és ha, és amikor, és ha a Lisszaboni szerződés elfogadása kerül, majd akkor kell annak rendelkezését figyelembe venni. Ami pedig a tanácselnökének kinevezését illeti. A brit a kormány, Európa ügyekkel foglalkozó minisztere, kinek asszony Tony Blair urat szeretné jelöltetni. Szeretném tudni, hogy ön hogyan látja ezt a kérdést, illetve azt jónak tartja, hogy egy kormány egy konkrét szemét jelöl, és vajon milyen kilátást jelentene egy Blair nevű tanácsi elnök. Szerintem egy Blair nevű miniszterelnök is épp elég botrányos volt, elég káros. Nem hiszem, hogy egy Blair nevű elnök ö, hasznos lehet-e? Például lehet, hogy negatívan haszna, hat majd ki ez a jelölés az ír népszavazás eredményére. Komolyabban fordítva a szót, a béke, demokrácia és emberi jogok érvényesülésének fontosságával kapcsolatos mondandóját illetően a burmai helyzetről alkotott nézetét szeretnék rákérdezni. Vajon szándékoznak-e tenni bármit is az ottani felháborító helyzet kapcsán, és lehetett tenni valamit Aung San Suu Kyi támogatása érdekében, és vajon ez a cél szerepele a svéd elnökség prioritásai között? Thank you, President. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy eljött miniszter asszony. A bevezetőjében említette a stokholmi folyamatot, illetve a biztonság kérdését. Ugyanakkor nem említette konkrétan az energia biztonságot, amely egyébként kapcsolódik a balti tengeri stratégiához, amit viszont említett. És akkor el is jutottunk Oroszország eh, szerepéhez. Na most ezt az egész problémakört hogy látja a svéd elnökség. A következő kérdésem technikai jellegű. A svéd elnökség hogyan látja a tanács állandó elnökének a, és a soros elnökség miniszterelnökének szerepét, illetve egymáshoz való viszonyát. Eh, és akkor itt kapcsolódunk eh, a személyiség vonásaihoz, a, a, az állandó elnöknek. Van ebben valami preferencia a kisállamok vagy a nagyállamok iránt, amikor kinevezik majd az állandó elnököt? Milyen mechanizmusa van, vagy lesz annak, hogy az egyik elnökségtől átveszi a szerepet a másik, vagy a triótól, az egyik triótól a másik nem lehet tudni, hogy hogyan működik ez. Engem azért érdekel, mert a Magyarország a következő elnöki triónak a végén szerepel éppen. Tehát annak a triónak a végén, harmadik tagjaként, amely az önök trióját követi majd. Köszönöm, Hefner úr. Ja, von meiner Seite. Igen, én is szeretném részemről üdvözölni a miniszterasszonyt és megköszönni érdekes tájékoztatóját. Egy előzetes megjegyzés. Az a benyomásom, és a legtöbbünk azt hiszem osztja ezt a nézetet, hogy a svéd elnökség kezében nagyon jó kezekben van az Európa integráció ügye. Két kérdésem van. Az egyik a jövőbeli bizottság és bizottság elnök megválasztását illetően. Nem szeretném elrejteni azt, hogy frakció, magam is, aztán nézetet valljuk, hogy Európa jobbat is megérdemelne és kínálhatna, mint Barroso jelölt, de a kérdésem más irányt venne az tudnilik, hogy egy, egy nem egységes, tehát ha jogilag nem egységesen történne a bizottság és a bizottság elnökének megválasztása, azaz ha a bizottság egyes biztosok az egyik szerződés alapján, másokat meg másik szerződés alapján választanának meg, ez nem jelentene ö, jogi problémát. Eltekintve attól, hogy milyen benyomást kell tenni a, a közvélemény szemében ez ilyen kettős eljárást. Ezen gondolkoznak el. Két nagyon fontos kérdést emelt ki. Egyik az, hogy mennyire bíznak a polgárok az Európai Unióban, és hogyan lehet erősíteni ezt a bizalmat. A másik gondolat pedig az volt, hogy ha Lisszabon életbe lép, mit terveznek tenni, hogy azonnal fokassunk az abból adódó feladatoknak. Ebből adódik egy nagyon fontosnak tűnő kérdés. Az európai közpolgárok az egyes tagállamokban viszonylag nagy, jelentős módon beleszólhatnak a politikai életbe, közvetett és közvetlen módon meghatározva azt, ezt. Ez még fontosabb akkor, hogyha a döntések az Európai Unióban távolabb történnek a polgároktól, mint helyben. Ez a beleszólási jog tehát még fontosabbá válik az, az integráció szintjén. Vajon tervezik-e ezeket a kezdeményezéseket, ezeket az állampolgári kezdeményezéseket erősíteni. És az ebből adódó kérdésem az, hogy a svéd elnökség mit tesz majd, vagy mit tesz most, hogy a remélt, a Lisszaboni szerződés remélt életbelépése után azonnal milyen lépéseket tesz majd, eloszlatván azokat az agályokat, amelyek a döntések távoli döntésekből adódnak. Ez egyfajta óha is a svéd elnökség irányába. Milyen konkrét végrehajtási eljárásokat igyekeznek majd meghatározni, ez nagyon nehéz feladat, amelyek révén a Lisszaboni szerződés valóban tartható lesz. E eh, Köszönöm. Szeregor úr következik. Köszönöm. És köszönöm eh, eh, miniszterasszonynak, hogy eljött. Három kérdésem van. Az első. A Lisszaboni szerződéssel kapcsolatos alkotmánybírósági állásfoglalás, amelyről eh, valójában már beszéltünk ebben a bizottságban. Különösen azt érdekes olvasni azt a részt, amelyben az Alkotmánybíróság az európai jogban szereplő precedensekkel foglalkozik. Ugye itt most felvetődik az a kérdés, hogy az alkotmánybíróság ítélete az csak egy német kérdés, vagy pedig kihat arra, hogy az EU jogot hogyan értelmezik az egész Európai Unióban. A második kérdés az alacsony választási részvételhez kapcsolódik. Ennek sok oka van. Az egyik az, hogy az EU egy zárt rendszer, és éppen ezért A, ezért nem volt szükséges a 2007-es zárszámadással foglalkozni az előző parlament legvégén. Tudom, hogy a svédek a nyitottság politikáját folytatták, e, mégis e, mi történik akkor majd a 2007-es e, elszámolással, zárszámadással, hogyan fogja a svéd elnökség biztosítani azt, hogy például a tanács könyvelését megkapjuk, elszámolását megkapjuk. Ez egy ez egy nagy probléma, hiszen azt várják, hogy mi az árszámadást elfogadjuk, és aztán nem kapunk meg ehhez mégsem minden információt, amit kérünk. A következő probléma, ami okozója lehet az alacsony választási részvételnek, az a frusztráció. A Svédországban volt a Vaxholm ítélet, amelyet az Európai Bíróság hozott, és amely gyakorlatilag azt mondta ki, hogy a lengyel munkásoknak lehet kevesebbet fizetni, mint más munkásoknak. És eh, ez vezetett ahhoz, hogy például Dániában eh, lengyel munkások ezrei kaptak jóval alacsonyabb fizetést, mint a dán munkások vagy munkavállalók. És ez eh, tényleg egy lehangoló helyzet, hiszen európai vállalatok nál dolgozhatnak olyan emberek, hogy az egyik kategória többet kap, a másik pedig jóval kevesebbet ugyanazért a, ugyanazért a, a munkáért. Ez tehát a Vaxholm ítéletnek a a hatása. E, a svéd elnökség hajlandó -e ezzel a problémával foglalkozni és e, megvizsgálni azt, hogy a szociális dömping hogyan kerülhető el, illetve hogyan kerülhető el az, hogy ugyanazért a munkáért jóval kevesebbet fizessünk munkavállalóknak, csak azért, mert más országból jöttek. Köszönöm. Kollega Salatto, prendere la parola. Köszönöm. Salatto képviselője szó. Vorrei fare alcune riflessioni rispetto al dibattito che è avvenuto sia... Tisztelt elnök úr, szeretnék néhány észrevételt tenni a tegnapi vitához és a maihoz is. Úgy gondolom, hogy két vita pont vetődött fel Lisszabon, és az, hogy mi lesz a, mi lett az európai szavazásnak az eredménye, illetve miért fordultak el a szavazástól az európaiak. Úgy gondolom, hogy azt remélik, hogy Lisszabon szerződés mielőbb hatályba fog lépni. Ez mindenképpen változás lenne, Európa képében sokkal rugalmasabb, áramvonalasabb lenne, és az állampolgárok számára is jobb lenne. Szeretném elmondani őszinte véleményemet. Valójában teljes mértékben meg vagyok győződve, de ez személyes véleményem mindössze, de ez magyarázza is azt, hogy miért volt ilyen rossz a részvétel a szavazásban. Szerintem az európai kontextusban vannak erős hatalmi ágak, amelyek nem örülnek annak, hogyha nagy megnövekedett a részvétele az állampolgároknak az Európai Parlamentben. Elegendő, hogyha csak a meglévő bürokratikus eseményekre gondolunk, amelyek egyáltalán nem könnyítik meg a munkánkat az állampolgárok irányába. A Lisszaboni szerződés elfogadása, megvalósítása ugyanakkor nem gyógyír mindenre. És talán túlzottan is optimista lenne azt gondolni, hogy ez majd mindent megold. És van egy másik probléma, ez pedig az, hogy a Lisszaboni szerződés nem lesz önmagában elegendő, hogyha nagyobb nyilvánosságot adunk az Európai Parlament operatív jellegének és a bizottság fontosságának. Én saját hazámról, Olaszországról beszélek. Az olasz állampolgárok nem tudják, hogy a nemzeti jogalkotás sok esetben az Európai Parlament jogalkotásából következik, és még mindig saját hazámról beszélek, nem kívánunk más eseteket taglalni. Az Európai Parlament úgy ítélte meg, általában az olasz képviselőknek egy kicsit téves a képük az európai kontextus és a nemzeti parlamentek kapcsolatáról. Tehát azt szokták mondani, hogy az európai parlament, az európai parlamenti képviselők nagyon jól fizetettek, a parlamentben minden nagyon jól megy, minden egyes alkalommal el kell, hogy magyarázzam, hogy miért keresek annyit, amennyit, hogy ez azért nem egészen úgy van, mint kívülről látszik, és hogy milyen információk állnak rendelkezésre, akár írásos formában, szóban, vagy akár a televízióban. Ez mindig valamilyen hatalom képviseli, és úgy gondolja az állampolgárok, hogy nem igazi képet, valós képet kapnak arról, ami a parlamentben történik. Ezért úgy gondolom, hogy mindaddig, amíg várakozunk a Lisszaboni szerződés hatályba lépésére, vagy már hogyha ez megvalósul, akkor is fontos lenne, hogy a, az illetékes eh, intézmények a csúcsért csokról megfelelő tájékoztatást kapnának az állampolgárok, hogy azok érthessék, hogy mennyire fontos a parlament tevékenysége, és hogy mennyire szolgálja ez az ő érdeküket. vonatkozik ez mind arra, ami itt történik, és amit nem ismer a nagy közönség, illetve arra is, amit majd a jövőben tehet az Európai Parlament, és amihez meg kellene nyerni az állampolgárokat. Az Európai Ügyi ügyekkel foglalkozó miniszterünk őket is felkértük erre. Nem tudom, hogy más országokban mi van, de szerintem nagyon nagy különbségek nem lehetnek. Ha van egy fél oldal egy napilapban az Európai Unió kérdésekről, az általában már szerintem csoda. Egy fél órás valamilyen információ van az olasz tévében, különböző hirdetésekből, de az Európai Unióról semmi sincs. Tehát ezért kell egy olyan politikai szándék, hogy arra ösztönözzük a tömegtájékoztatási eszközöket, hogy beszéljenek erről, illetve a közpénzek felhasználásáról, és akkor majd tudunk elérni eredményeket valahogy ki kellene kényszeríteni, hogy több tájékoztatást adjanak az európai ügyekről. Szerintem ez pozitív lenne, és túl azon, hogy a Lisszaboni szerződés mi mindent hoz majd úgy gondolom, hogy ez nagyon nagy mértékben hozzájárulhatna ahhoz, hogy megoldjuk azt a problémát, amit gyakorlatilag mindenki említett tegnap is és ma is, azaz, hogy az állampolgárok jobban részt vegyenek az európai építkezésben. Utolsóként Roszowski kollega kap majd szót. Köszönöm. Miniszterasszony, egy kérdést tennék fel önnek. Inigo úr feltette a kérdést, hol tart a közös külszolgálat ügye. Én a dolog kényességét, kényes voltát illetően szeretnék a svéd elnökség megközelítésére rákérdezni. Az első ír népszavazás előtt az volt az eljárás, hogy hogy kérdés, egy kérdőívet for, forgatunk meg a tagállamokban, az úgynevezett FIST kérdőívet. Nagyon sok kormány eh, egyszerűen pánikba esett, amikor eh, rádöbbent, hogy voltak éppen milyen tényleges kihatásai lesznek majd a Lisszaboni szerződés ezen cikkei végrehajtásának, azaz a közös külügyi szolgált felállásának. A pénzügy, a, a finanszírozás, a külügyminiszterek tanácsa szerepének megváltozása, és egy sor egyéb kérdést felvet a közös külügyi szolgálat. Tudom, hogy kényes a kérdés, mégis felteszem a kérdést. Milyen javaslatokkal élnek majd, amikor az, a második ír népszavazás remélhetőleg, remélményünk szerint a várható eredménnyel jár majd? újra megismétlik ezt az egész gyakorlatot, tehát körbeadják ezeket a kérdőíveket a tagállamok kormányainak, vagy inkább konkrét javaslatokat tesznek le az asztalra. És ha ez lesz a megoldás, akkor tartanak-e fenn informális kapcsolatokat a kormányokkal, hogy tovább vigyék ezt az ügyet, vagy pedig úgymond le van fogyasztva a kérdés hónapok óta. Tudom, hogy nehéz ügy ez, kényes kérdés ez, de bízom a svéd elnökség az átláthatóság mellett egy nyilatkozatában, és ezért kérdezek rá. Eh, arra, hogy miképpen jár itt el. Il materiale di riflessione sia molto abbondante. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy van mi minden elgondolkodnunk, asszonyom, és eh, én is szeretnék hozzátenni még egy kérdést. Bár eh, látom hogy már, hogy nem fog tudni ezekre konkrétan válaszolni, lévén, hogy már eddig is nagyon sok kérdést kapott. Az egyik elmélkedésemmel szeretném megosztani, és jó lenne, hogy ezt a jövőre is esetleg megjegyeznénk. A következő a kérdés. A bevándorlás kérdése milyen mértékben kerül figyelembe vételre európai problémaként, nem csak az állampolgárok részéről, hanem az intézmények részéről figyelembe véve a bevándorlás az olyan országok, mint az én országom, az én hazám, sokat foglalkoznak ezzel, illetve a szabad mozgás kérdése is felvetődik az unión belül. Emberi jogok, a gyengébbek, a legszegényebbek jogainak kérdése, illetve hogy milyen fejlemények történnek az unión kívül. Ez a megfelel, ugye fellépésünk a, a szervezett bűnözés elleni fellépés persze fontos, de ez ugyanakkor érinti mindazokat az áldozatokat, akik sok esetben illegálisan életüket kockáztatva próbálnak bevándorolni. Hogyan lehet ezt figyelembe venni, illetve tudatában van-e Európa ennek, illetve Európa, mint olyan, szembe tud ezzel nézni, úgy, hogy ezt nem az egyes tagállamokra hárítja. És köszönöm azt, hogy várjuk a válaszait. Köszönöm. Köszönöm, én is, uraim majdnem mindegyik kérdés önmagában egy egyetemi szeminárium volt, annyira összetett és bonyolult kérdéseket jártak körül, azért igyekszem valamilyen módon röviden reflektálni rájuk. Kezdve Mendezte Figó barátom kérdésével. Többen is érintették a e témát, a fő képviselő megválasztásának ügyét és a közös külügyi szolgálat ügyét. A főképviselő illetve a parlamenttel való kommunikációja nagyon fontos kérdés. Buzek úr, a parlament elnöke is említést tett erről, illetve tárgyaltunk erről már pénteken Buzek úrral, garantálva azt, hogy a tanács és a parlamenttel való kommunikáció és, és kapcsolattartás tökéletesen működjön. Ezen persze tovább kell dolgoznunk, megtalálva azokat az eljárásmódokat, amelyek ezt biztosítják. A közös külügyi szolgálattal a célunk az, hogyha minden jól megy, és a Lisszaboni szerződés elfogadásra kerül, akkor az októberi tanács ülésen, október legvégén dönthetünk az összes intézményi kérdésről. Kijelölhetünk egy sor, egy biztost, kijelölhetjük a főképviselőt és a tanács elnökének személyét. Azt is reméljük, hogy egy a, a keretet is elfogadhatunk, legalább egy, egy, legalábbis egy ilyen laza keretet a közös külügyi szolgálat működésére vonatkozóan, amelyet aztán finomíthat és pontosíthat a főképviselő a tanácssal és az Európai Parlamenttel való párbeszédet eredményét is figyelembe véve. Többen említették már, hogy a szlovén elnökség elkezdte ezt a munkát, e kérdésekben és meg más kérdésekben, és amely nagyban előkészítette a terepet számunkra is, amikor átvettük az elnökséget. És egyetértek abban is, hogy, hogy a, ezen kérdések nagyon kényesek és nehezen megválaszolhatóak voltak akkor. Nagyon sok tagállam kormánya nem látott világosan még, hogy milyen finanszírozási formák, milyen közigazgatási formák valósulnak meg majd a reformok réven. De hát tiszteletben kell tartsuk az ír választók véleményét, és nem lehet az asztalra tenni a javaslatokat, amíg nem tudjuk, hogyan döntenek. De amit lehetett, előkészített már a szlovén elnökség is. És ezek a kérdések persze újra és újra felbukkannak, és tovább kell dolgoznunk rajtuk. És amikor majd tudjuk, már, hogy életbe lépe vajon a Lisszaboni szerződés, akkor kell extenzív tárgyalások, intenzív tárgyalások révén véglegesíteni ezeket a már körvonalazott javaslatokat. Mint mondottam, tehát tettünk bizonyos lépéseket, de tiszteletben tartandó az ír választók nézeteit, és azt a tény, hogy nagyon kényes kérdés az Írországban, ezért meg kell várjuk a népszavazás eredményét, mielőtt konkrét javaslatokkal állunk elő. Más problémákról is kérdeztek, mármint az irratifikáción túli problémákról is. Igen, a lengyel elnök aláírása még hiányzik a papírról. A, Lisza, a németországi fejlemények is új napirendi pontokat tűztek ki. Ugye szeptember végre ígérte, ígérték a németek a végleges választ, és azt is tudjuk, hogy Prágában több párhuzamos folyamat is hát lezajlóban van, meglátjuk ezek milyen eredménnyel járnak, de az tény, hogy minden tagállam és minden tagállami kormány kötelezettséget vállalt, hogy megtesz mindent, amely, ami hatalmában áll, hogy ratifikálják a szerződést, és igaz ez Prágára is. Reméljük tehát, hogy az ősz során rendeződnek ezek a kérdések, de hát minden államnak le kell zárni a ratifikáció folyamatát a saját szabályai szerint. Ennek hiányában nem lesz Lisszaboni szerződés. Reméljük tehát, hogy, hogy, hogy az, az október második írt népszavazást követően mi hamarabb rendeződnek a még nyitva álló ratifikációs kérdések. Többen kérdeztek a, ar, arról, hogy miért kell most kinevezni a bizottság elnökét miért ne várhatnánk ezzel? Szerintem rendkívül időket élünk. A hatalmas gazdasági válság, a éghalatváltozás sürgető kérdései erős európai intézményeket és vezető szerepet kívánnak meg. Azt, hogy éllovasai legyünk e folyamatoknak világszerte, Barozó úr neve jelöltként már ismerté vált, már a választások előtt, és a közép, jobb-közép megerősödött az európai választások után, tehát többségre, egyértelmű többséget tett szert, és ők Barozzó úrat jelölték meg a számokra kívánatos elnök jelöltként. És a teendők sürgőssége miatt, a határnátnyúló bűnözés, a bevándorlás, és a sorolható az előbb említett globális problémákon túl, megkövetelik, hogy mielőbb eredményeket tudjunk felmutatni a polgárok, a közpolgárok felé. Ugye feltekedhetjük a kérdést magunknak, hogy miért nem mennek el az emberek szavazni az európai választásokon, miért nem érdekli őket az integráció. Hát talán azért, és én politológusként is, és a szakbizottság volt tagjaként is, azt kell mondjam erre, hogy talán túl sokat koncert, túl, túl sokat beszéltünk az intézményi kérdésekről, és nem nagyon figyeltünk oda, vagy nem nagyon beszéltünk az emberek mindennapi életéről. Holott őket az éghajlatváltozás ügyei, a határon átnyúló bűnözés izgatja, foglalkoztatja. Ezekre vonatkozóan kell kézzelfogható ered, eredményeket felmutatnunk. Persze ehhez kell jól működő intézményrendszer és átlátható intézményi működés, de ez csak az eszköz. A cél az kell legyen, hogy, hogy ezekben a kérdésekben konkrét válaszokat adjunk, és illavasai legyünk ezen folyamatoknak. A parlament, azt is értjük persze, hogy a frissen megválasztott parlament júliusban még nem tudott végleges döntést hozni a, a bizottság elnökének ö, személyéről. Reméljük azonban, hogy mi hamarabb szeptemberben meghozzák a varozó elnök úrral kapcsolatos döntést. Ebben igyekszünk támogatni a parlamentet is, meg a tanácsot is, hogy aztán a, ezt a, ebből adódó fontos feladatokat elláthassák. A Lisszaboni stratégiát illetően, igen, hát ez is nagyon súlyos kérdés. A svéd elnökség és a tanács is nagy fontosságot tulajdonít ennek majd. A tanács mindenféle formációban is tárgyalunk a Lisszaboni szerződésről, mi az, ami működött, mi az, ami nem jól működött mert nem mert vannak sikertörténetek is, meg kevésbé sikeres történetek is a Lisszaboni stratégia végrehajtásában, és a, a mostani gazdasági válságban is hosszú távú eszköz lehet ez, a, a pénzügyi szolgáltatások hitelének és általában az európai gazdaság megerősítésének ügyében is fontos a Lisszaboni szerződés, és ezzel összefüggésben arról is kárgyalunk kell, hogy hogyan tudjuk legjobban felhasználni a közös költségvetés eszközeit. A lehető legtávolabbra tekintve kell terveznünk, a svéd elnökség több erre vonatkozó konferenciát is tervez, és márciusban a spanyol elnökség is tovább viszi ezt az ügyet, illetve megfelelő döntéseket hoz a márciusi csúcsra már előkészít ilyen döntéseket. Ami a tanács elnökének szemét illeti. A szerződés ö, említést tesz ö, szerepkörről és feladatairól. Jelen pillanatban ugye feladatunk nem az, hogy értelmezzük a szerződést. A szerződésben tehát van erre vonatkozó cikkei, és ha a szerződés életbe lép, akkor kell ütköztetnünk az egyes ebből adódó nézeteket a tagállamok között, a parlament képviselői között, akár a soros elnökség kérdéskörét is napirendre tűzve. Nagyon fontos lesz ez majd akkor. De talán most még korai volna nagyon konkrét álláspontokat elfoglalni. Most meg most az a feladat, hogy meghallgassuk a tagállamok, az intézmények véleményeit, javaslatait, és ezeket kell majd kiérlelni októberben a ratifikáció, a remélt ratifikáció előtt. A svéd elnökség nem vesz aktívan részt az ír népválasztási kampányban, az ír kormányzat, ha akarja, támaszkodhat a, a támogatásunkra, de magunk nem szeretnénk kezdeményezően fellépni az írországi közvitában. És ami a, a török gazdák felvázolt rémét illeti, ezekről sem szeretnénk ö, nyilatkozni. Írországban folyik a közvita, egy nagyon élénk közvita, és reméljük, hogy ez majd számukra kedvező eredménnyel zárul, de nem a svéd elnökség feladata, nem aként látjuk azt, hogy ebbe beleszóljunk. köszönöm az ünnepséggel kapcsolatos javaslataikat is, majd akkor, ha eljön az ideje, figyelembe veszem. Fox úr mondom, hogy eh, ugye észleltük, a, meghal, meghallgattuk a brit javaslatot, 15-20 név merült fel a tanács elnökének posztjára a, a sajtóban és különféle folyosói hírek alapján ugye mérlegeljük ezeket a neveket, de a tapasztalat azt mutatja, hogy minél közelebb jön a, a, a folyamat lezárásának dátuma, még több név merül majd fel. Úgyhogy egy még nem létező feladatra már most megjelölni a, a kijelölt szemét mindenképpen korai volna, úgyhogy nem kezdenék spekulációkba ezzel kapcsolatban. Burmával kapcsolatban feltett kérdésében osztom ezeket az aggályokat. A svéd elnökség számára magas prioritást élvező kérdés ez. A tanács több alkalommal napirendre tűzte Burma kérdését, és Aung San Suu Kyi eh, elfogásakor és eh, házi őrzetbe helyezésekor azonnal tiltakozott is a tanács, és további szankciókat eh, helyezett kilátásba. Nagyon nehéz dolgunk van ezzel a, rend, ezzel a rezsimmel, de osztjuk az aggájait, és mint mondottam, a svéd elnökség számára igen fontos prioritást élvező kérdése. Söflin úrnak válaszolva, igen, Oroszország kapcsán tervezünk e- az ősz során egy csúcs találkozót Oroszországgal. Nem sokára szeretnék erről, részleiről majd tájékoztást adni, és nem most. Nagyon fontos szomszédunk Oroszország, tárgyalunk egy új megállapodásról az orosz féllel, az energiabiztonság kérdése természetesen napirenden lesz, és általános biztonsági kérdések is. Oroszországgal kapcsolatban tehát az energiabiztonság egy specifikus és nagy figyelmet érdemlő kérdés. Nem ön, hanem Hafner úr tette fel a polgári állampolgári kezdeményezésekkel kapcsolatos kérdést. Kaufmann asszony volt a szerzője e szakbizottságban tavaly annak a jelentésnek, amely ajánlásokat fogalmazott meg az állampolgári kezdeményezések kibővítéséről. Az Európai Bizottság ők a, meg fogjuk tárgyalni a ratifikáció, a Lisboni szerződés ratifikáció után ezeket a lehetőségeket, hogy minél többet végrehajtsunk ezekből, mert nagyon fontos részét képezi a szerződések végrehajtásának az állampolgárok minél szélesebb körű bevonása a politikai folyamatokba, és ez lehet a megfelelő eszközrendszer. Söpfin úr, elnézést, a különféle triók arról tett fel kérdést. A francia és cseh elnökséggel nagyon jó volt az együttműködésünk, még a francia elnökség előtt már felkészülve a sajátunkra, és a svéd elnökség részéről szeretnénk azt garantálni, hogy, hogy hogy mi is előkészítsük a terepet, illetve a, a zökkenő mentes átmenetet biztosítsuk, a, a, a be, kimenő és a bejövő soros elnökségi trió képviselővel már többször találkoztam, a belgákkal, a magyarokkal, mert nagyon fontos, hogy ezek az összetett, bonyolult folyamatok zöggenőmentesen menjenek át az egyik soros elnökség kezéből a másikba. Konkrétan pedig a bejövő spanyol elnökséggel kapcsolatban már több munkacsoportban napi szinten konzultálunk a spanyol féllel, hogy a lehető legsimább legyen az átmenet. És ez a, ez a, ez a tapasztalat a triók ö, együttműködésében nagyon hasznos, és ügyelem, hogy fenntartható ez a, ez a működés, fenntartandó ez együttműködés. Sandergaard úrnak mondom, hogy a tanács keretében még nem foglalkoztunk a Német Alkotmánybíróság döntésével. Hivatalosan nem volt napirenden még. Persze mindenki nagy figyelemmel kíséri a, az ottani fejleményeket. Minden országban más és más módon érvényesül a, a, a parlament a végrehajtó ág fölötti ellenőrzése. Dániában más ez Svédországban, megint más Németországban. Tehát nem látok okot arra, hogy beleszóljunk az ilyen jellegű vitákba. A Német Alkotmánybíróság nem ítélte a Lisszaboni szerződést a német alkotmány sértő jogszabálynak, csak bizonyos módosításokat javasolt. Tudom, hogy ön a jelentéstevő a, e, a a mentesítési, költségvetési mentesítési eljárásnak, és ö, magam is az eddigi átláthatósági szabályok betartása mellett török láncsát, ezeket fenntartjuk. Lehet, hogy másképp értékeljük ugyanakkor a Vaxon bírósági ügyet, mi nem szociális dömpingként látjuk ezt a kérdést. A svéd kormányzat bizonyos módosításokat javasolt, és az ugye szociális partnerek bevonásával igyekszünk a munkaerő kiküldésére vonatkozó irányelv értelmezését javítani, tehát európai szinten csak úgy, mint svéd tagállami szinten igyekszünk lépéseket tenni a munkavállalói jogok, egyenlő jogok érvényesülése érdekében. Októberben, mint mondottam, októberben fogunk döntéseket hozni a, a közös külszolgálat kereteiről, és aztán majd a főképviselő feladata lesz, hogy pontosítsa ezeket, illetve gyakorlatba ültesse. Elnök úr válaszolva, igen, a, a migráció, bevándorlás kérdése rendkívül fontosságú. Több tanácsi formációban, több ö, ö, miniszteri körben napirendre került ez, sőt napirenden van folyamatosan, a Stockholm program keretében is. Egy nagyon összetett probléma a bevándorlás ügye, nem lehet egy tanácsi értekezeten megoldani azt egy csapásra. Meg kell találjuk azokat a módszereket, módokat, amelyek révén egyrészt élvezhetjük a legális bevándorlás előnyeit, hiszen a demográfiai helyzet fényében erre mindenképpen szükség van, és ugyanakkor hogyan tudjuk az illegális bevándorlás kérdését kezelni, oly módon még hozzá, hogy elkezdjük azok az emberi tragédiákat elkerüljük, amelyek, amelyek nap mint nap a szemünk előtt vannak. Nagyon nagy fontosságot tulajdoni, tehát a svéd elnökség ennek a kérdésnek, és köszönöm, hogy meghallgattak. Allora, io ringrazio tutti voi che avete... Nos, akkor én most Megköszönöm mindazoknak, akik részt vettek ebben a vitában, és teljesen odaillő kérdéseket tettek fel, és külön megköszönöm a miniszter asszonynak, hogy eljött ide és részt vett ebben a beszélgetésben. Kimerítő bemutatót tartott, illetve előadást tartott, és várjuk a fejleményeket. Nyilvánvalóan fogunk mi még találkozni. Ön már meg is ígérte, hogy eljön még az elnökség vége előtt. Még egyszer köszönöm.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 Possiamo riprendere i lavori. Nos, akkor eh, folytassuk munkát. Allora possiamo dare vita alla seconda parte della nostra riunione. Nos, akkor következzék a második része az ülésünknek, és nézzük a további napirendi pontokat. Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy Malmström asszonyjal az imént lezajlott találkozónkon felmerült kérdésekről, majd nyilván szó lesz, amikor találkozik Buzek úrral, illetve hát Brock úrral is, és nyilván mi is majd tudatjuk, hogy ez a bizottság a jövőben is érdeklődni fog a tanács és az Európai Parlament közötti együttműködés eh, jövőjével foglalkozni fogunk. Nos, a következő napirendi pont eh, a költségvetéshez fűzött eh, bizottsági, szakbizottsági véleményünk. Nyilván foglalkoznunk kell azzal, hogy ez a bizottság mit gondol a költségvetésről, illetve a költségvetés egészével is foglalkoznunk kell. Tegyük ezt egyszerre, mert erősen összefonódik a két dolog. A legutóbbi ülésen már vitáztunk eh, ezekről a dolgokról, Söflin úr jelentésére reagálva kitűztünk egy módosító indítvány benyújtási határidőt, és most pedig 14 módosítónk van, hatan hatot ezek közül az előadó, hatot Messerschmitt alelnök nyújtott be, aki föl is jöhet ide az alelnöki elnöki pulpitusra, nincs is itt Messerschmitt úr. Mindegy. Természetesen minden alelnök felülhet ide mellém, ha akar. Tehát hat módosítója Csöflin úrtól, hat pedig Messerschmitt eh, úrtól, egy Gurmai asszonytól és egy pedig Lambe képviselőtől. A az előadó talán akkor először azzal kezdhetné, hogy mit gondol ezekről a módosítókról. Aki akarja, az eh, hozzászólhat, illetve a módosítók benyújtói elmagyarázhatják, hogy miért nyújtották be a módosítókat, és aztán a raportőr újra válaszol, majd szavazunk. Először és akkor Söflin úr kérem meg, hogy elmondja, mit gondol. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Kimerítő vitát folytattunk az elmúlt alkalommal, nem is kívánom én ezt sokáig elhúzni az én módosítóim alapvetően a kommunikációs stratégiához kapcsolódnak, e, és e, azt magyarázom bennük, hogy miért is szükséges, hogy a parlament kommunikáljon saját magáról a polgárok felé, illetve hogy ehhez miért kell pénz, illetve mennyi pénz kell ehhez. A módosítók egy jelentős része ezzel ellentétes álláspontot képvisel, ami egy demokratikus kontextusban teljesen érthető, e, és e, tulajdonképpen nincs is hozzáfűzni valóbb, e, essünk neki, és ha van valakinek kérdése, akkor arra még szívesen válaszolok. I presentatori degli emendamenti vogliono... Köszönöm szépen, képviselő urak és hölgyek, akik módosítókat mutattak meg, szeretnének ezt szólni, hogy alátámaszák. Messzes mit tud önni a szó. Overordnet tror jeg, det må siges, at der ikke er ført noget empirisk bevis for, at der... der... Tehát nincs empirikus magyarázat arra, hogy feltétlenül összefüggene az elkötött összeg a választási kampány sikerével, illetve hogy feltétlenül növelné a, a, a választásokon való részvételt a, ezen források emelése. Az erre vonatkozó érvelés hát legalábbis kétséges számomra. Egyébként pedig abból a tézisből kell kiindulnunk, hogy a Lisszaboni szerződés elfogadásra kerül, ezért javasoltam azt, amit a módosítóimban megtalálnak. Nessun altro interviene? Más hozzászóló? Elnézést mondja az elnök, asszonyom, öné a szó. Uh, Köszönöm szépen, uh, elnök úr, a szót. Egy kis hiba uh, mutatkozik itten. Az a szó van benne, hogy freedom, szabadság van a szövegben, de az igazi szó, az pedig a prosperity, vagy a well-being, tehát a jólét lenne, tehát semmiképpen sem a freedom, a szabadság kifejezésnek kéne itt lennie. Tehát a freedom szó helyett prosperity-t kellene a szövegbe írni, tehát jólétet a szabadság helyett. Ha az olasz tolmácsolást hallgatom, és itt helyén valónak tűnik a kifejezés. Akkor hát egy fordítási probléma ez? Mert akkor az írásos szövegben plusz képviselőnek javaslatnak megfelelően javítani kell. Elnök úr, a gond az, hogy a szabadság, az a liberty helyett, szó helyett, és a helyett a jólét, a prosperity kéne, hogy álljon. Igen, Söfrin úr? Elnök úr, nagyon szívesen elfogadok szóbeli módosítót annak asszony javaslata alapján, amikor eljön annak az ideje. Szóbeli módosítóval lehet megkorrigálni a dolgot. Duff. Duff úr, szeretném felvetni a 65-ös 07-es módosító kérdését, amely a civil társadalom szervezetének nyújtott támogatást illeti, illetve a, a, azt a pilot projektet, melynek célja egy iroda létrehozása volna a nem kormányzati szervezetek számára, amelyek a civil társadalmat képviselik itt Brüsszelben. Érdekes javaslat ez, de további gondolkodást, valamint vitát igényel a bizottsággal, annál is inkább, mert a menetrend alapján nem volt időnk a bizottság véleményét kikérni a javaslat tárgyában. Én tehát azt ajánlom, hogy hogy emlékeztető gyanánt tartsuk fenn ezt a módosítót, de 350 ezer eurós összeget vegyük ki a szövegből, és egy összeg megjelölése nélküli igényként forduljunk majd a Költségvetési Szakbizottsághoz, hogy az határozza meg a javaslatra vonatkozó összegszerű forrást, és eh, ilyenként biztosítjuk azt, hogy visszatérünk majd e kérdés tárgyalásához, amikor az napirendre kerül, és akkor részteiben tudjuk megvitatni. Del relatore su questo intervento il collega Duff. Osservazioni? Duff úr mondandójára vonatkozóan van valakinek reflexiója? Elnézést, nem láttam, hogy jelentkezett. Ja, ich möchte... Igen. Szeretnék a DAF úr által mondottakra vonatkozóan röviden kitérni. Úgy vélem helyén való, hogyha elgondolkozunk a felől, milyen módon lehet az európai civil társadalmat bevonni az intézmények munkájába, és a jelenlétüket is lehetővé tenni, fizikailag is, itt az intézményeknél erősítve a, a, a jelenlétüket, meghallgatva őket, nem csak a gazdasági érdekek által motivált lobbisták kell, hogy elérnek bennünket, akiknek megvannak az erre vonatkozó forrásaik, eszközeik, hanem az civil szervezetek, amelyek általában nagyon nagy nehézségekkel küzdködnek abban, hogy megjelenítsék álláspontjukat itt az intézményeknél. Szerintem jó javaslat ez tehát. Én nem úgy értelmezem, hogy, hogy ez azonnal egy, egy ilyen iroda megnyitását céloznám meg, hanem először egy tanulmányt ö, ö, irányoz elő, amely ennek mikéntjét tárná fel. Ezért ilyenként szerintem a javaslat már most is megszavazható volna, de azok, akik számára ez túl korainak tűnik, azok nevében elfogadom Andrew Duff tehát A lényeg az, hogy ne söpörjük szőnyeg alá ezt javaslatot, hanem tartsuk észben, és térjünk vissza rá időben. Köszönöm, Söpflin képviselő. Uh, Mindössze azt szeretném elmondani, hogy én nagyon szívesen elfogadom Duffurnak a javaslatát, mint lehetőséget, mert úgy gondolom, hogy a gondolat nem áll távol tőlünk, de mindenképpen további tanulmányozásra van szükségünk, és beszélnünk kell a bizottsággal is ezzel a kérdésről, ez így, így tisztességes, de egyébként én nagyon szívesen elfogadom ezt a kompromisszumot. Sí, solo per dire che l'emendamento che noi proponiamo. Mindössze azt szerettem volna mondani, hogy az a javaslat, amit előterjesztünk, ugyanabba az irányba mutat, mint a jelentés készítőjének. Tehát egy olyan módosítóról van szó, ami tulajdonképpen megerősíti a jelentést, és amit indokol az, amit már tegnap a vitában kifejtettünk, nevezetesen, hogy egy olyan vitát, eh, gondolkodás, politikai, kulturális eh, eszmefutatást kellene végigvinni, ami mutatja, hogy ha a megfelelő forrásokat növeljük, akkor az lehetővé teszi, hogy eh, jobb pluralizmus jöjjön létre a különböző kultúrák között. Azt hiszem, hogy Karugi kollégánk is szót kért, igen. Mindössze, mindössze annyit szeretnék mondani, elnök úr, hogy a mi frakciónk teljes mértékben egyetért a módosítókkal is, a kifejtett állásponttal is. A jelentés készítője egy költségvetési vitát javasol, és mi a globális vitát ellenezzük, hogy vannak azok, akik minden költségvetési sort szeretnének kihúzni, ami a kommunikációt segíteni az állampolgárok irányába Európa jelentőségéről. Ami a tartalmát illeti a módosítóknak, szeretném felhívni a figyelmüket az abszurditására, amit ez jelentene abban az esetben, hogyha elfogadnánk ezeket. Például a vélemény tervezetnek a szövege, az előző szöveg, ami a költségvetési számokat előzik, a hármas módosító, Kamali Fax úrnak a módosítója, ahol a konkrét szövegről van szó, amit a azt mondja a jelentés készítője, hogy fontos egy megfelelő kommunikációs politikát folytatni, hogy az e, a tudatosságot segítsük. Azt mondja a szöveg, ugye, hogy ez a kampány, ez az előnyöket is ismerteti, hogy miért előnyös az európai integráció. Ez e, arra a vitára emlékeztet, amit már ez hasonlót folytatunk, hogyha veszünk egy olyan országot, amelyiknek az alkotmánya és a politikája azt javasolja, hogy miért jó egy régiónak leszakadni egy államról. Ez ugyanolyan, nagyon könnyű ezt, a, ezt az összehasonlítást megtenni, és ez abszurd. Tehát szerintem az ilyen típusú módosítókban olyan célokat javasolnak, amik a, tulajdonképpen a ö, célkitűzéssel ellentétes, ezért a mi frakciónk elutasítja ezt, tisztelt elnök úr mondja az elnök, köszönöm, hogyha sem, senki más nem kíván szólni, akkor a jelentés készítője elmondta véleményét, és utána szavazhattunk. Tehát akkor a, a 655 1506-66-os európai állampolgársági teszem szavazásra mellette ellene azt hiszem, hogy ezt elutasítottuk, nem szükséges, ugye? Akkor ez el van utasítva, kész. Tehát a 6508-as következő módosító, ez a 6500-as ugyanabban a, ugyanabban a cikkről, mellette, mellette, ellene, elfogadtuk. Most pedig a 6507-es Jean Lambert módosítóról beszélünk, 150667-es cikk az Európai Civil Társadalom házáról, úgy, ahogy ez módosításra együtt van. Ki az, aki mellette van? Kérem, tegyék fel a kezüket. Ellen, elnézést, szólni kíván? Nem. Akkor szavazunk mellette. Kezeket tegyék fel. ellene, akkor elfogadtuk. Ön mellett a szavat Én eh, tartózkodott, egy tartózkodásunk, két tartózkodás is van. Az elnök mondja, hogy hát akkor ezek szerint még számolnom is kell, és akkor kellene a számokat is mondanom? Jó, jó, tehát jó, tehát két tartózkodás van, ezt feljegyezzük. Sőt, három tartózkodás. Akkor kérem, hogy tegyék fel a kezüket, akik tartózkodnak, tehát három tartózkodás. Köszönöm, mondja az elnök, de ezzel együtt elfogadtuk. 6509-es módosító következik, a 160301-es cikk, Morten Messerschmidt javaslat mellette ellene elutasítva. Akkor 6501-es módosító mellette tegyék fel a kezüket, kérem. Ellene. Tartózkodás. Elnök elfelejtette mondani. Ön szót kér? Nem, akkor egy, ele, egy tartózkodás feljegyeztük, de mindenképpen elfogadtuk. Akkor most következik a 65-10-es Morten Messerschmitt módosító 160302-es cikk mellette ellene tartózkodás, senki sem tartózkodik, akkor elutasítva. 6502-es módosító ugyanehez a cikkhez 160302-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, illetve javítja az elnök, mégiscsak elfogadva. 11 es módosító Morten Messenschmidt 160304-es cikkhez mellette. Kezeket kérem tegyék fel. Rendben, megállapítom, hogy két független is van, illetve póttag, de nem szavazhatnak a póttagok, mint már más van helyettük, de mindenképpen elutasítottuk. Akkor 6502 3-as módosító Tehát akkor ö, mégiscsak újra kell szavazni, tehát a 65-11-esről ismételten szavazunk, kérem tegyék fel a kezüket, akik mellette vannak. Elnök úr, azt hiszem megfelelően le kell zárnunk az előző szavazást is. 60 a 65 11-es pontra vonatkozó szavazást nem zártuk le szabályos módon. Ez a teendőnk most. Hát éppen ezért mondtam, mert hallottam az észrevételt, ezért mondtam, hogy ismételjük meg a szavazást a 65-11-esről ha jól emlékszem, nem számoltuk meg az ellenszavazatokat. Ezért mondtam, hogy kezdjük újra, és szavazzunk ismételten. Tehát ki az, aki a 65-11-es módosítót támogatja? Ez a 160304-es cikkhez kapcsolódik. Kérem, hogy tegyék fel a kezüket, ha mellette vannak, tehát aki mellette van ennek a cikknek.

18. Eh, ki az, aki tartózkodik? Tartózkodás nincs, de hát elutasítottuk. Tehát a 6503-as módosító ugyancsak a 160304-es cikkhez mellette ellene tartózkodás, nincsen tartózkodás, elfogadtuk. Akkor most következik az első bekezdés a parlamentre vonatkozó résznek. Ellene szavazott? kérdezi az elnök. Hát elfogadtuk, mert nem, nem vonjuk vissza. Tehát 402-es cikk, az európai politikai pártok javára történő befizetés, 65-12-es módosító Morten Messerschmidt. Ki az, aki mellette van? Ellene? Tartózkodás? Elutasítva. Akkor még mindig ugyanez a cikknél tartunk. 6504-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 6513-as, ami a 403-as cikkre vonatkozik, polit, európai politikai alapítványok javára történő befizetések, Gott, Morten Messerschmidt módosítója 65-13-as mellette. Kérem, emeljék fel a kezüket, ha mellette szavaznak. Öten ellen, ellene tartózkodás, egy tartózkodással elutasítva. Itt a tartózkodóak eh, privilegizáltak, mondja az elnök úr. Továbbra is a 403-as cikknél első részénél tartunk. Európai eh, Politikai Alapítványok 6506-os módosító mellette ellene, elfogadtuk. Tehát a 65 ast elfogadtuk, következésképpen a 6505 ös módosító fogyott. Akkor most pedig hát Morten Messerschmitteknek semmit nem fogadtuk el, hát előfordul ilyen, van ilyen, és ez a feladatunk azoknak, akik és azért is fontos ez, hogy a többség véleményét lehessen elmélyíteni. Akkor most Következik 8 módosító, egyes bekezdés, Kamal Fox mellette, tegyék fel a kezüket, ellene, tartózkodás, elutasítva. Kettes bekezdés, négyes módosító, Blogban is megszavazhatjuk. Egyetértenek-e a blogban történő szavazással? Lehetne a hetesig, a hetes módosítóig egy blogban szavazni az összes módosítóra? Köszönöm, ha igen. Mindenki egyetért, akkor lehet. egyetértene? A hármas, úgy is szavaztunk, Úgyhogy most a 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es módosító alkotó blokkra fogunk szavazni egyben. A 7-es nem akartunk külön szavazni? Nem. A, egyedül a 8-asra kértem külön szavazást, tehát a 4-es, az 1-es, a hetest akkor félreértettem, vagy én hibáztam, vagy rosszul értettem. Tehát az 1-es, 2-es, 5-ös, 6-os, 7-es, ki van mellettük egy blogban, kérem jelezze. Ki a contrario? Ki van ellene? Solito. Chi si astiene? Tartózkodók. Quindi sono tutti votati, e sono tutti respinti. Akkor a utasításra került az egész blokk. Még a nyolcasra kell akkor szavaznunk. Az ötös bekezdése vonatkozó javaslat. Söpflin úr kap szót. Csak azt akartam elmondani, hogy ez a szóbeli módosítót illeti, amelyben megállapodtunk. Hogy a szabadság helyett a jólét szó szerepeljen. Igen, pont ezt akartam mondani, mondja az elnök. Tehát a nyolcas módosító, a szóbeli módosítóval kiegészítve, ki van mellette, jelezze. 14-en vannak mellette. Ellene? Nyolcan. Tartózkodók. Akkor végszavazást tartunk. Az így módosított teljes jelentése kapcsolatban, ki van mellette. 18-an ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 5 ellenszavazattal. Ezzel zárjuk a szavazást. Gratulálok Söfrin úrnak! Ezzel a 9-es és 10-es napirendi pontot is lezártuk. A következő napirendi pontunk a 11-es, az az egyéb kérdések. Kiosztottam a szakbizottság ülésének tervezett napirendjét. A koordinátorok egyetértetek ezekkel a javasolt dátumokkal, akkor nem marad más hátra, ha nincs ellenvetés, mint hogy megerősítsük ezeket a dátumokat. Utolsó napirendi pontunk pedig a következő ülés napirendjének, illetve időpontjának kijelölése, a javasolt időpont október 6-a, 9.30-tól délután 6.30-ig. Ha nincs ellenvetés, akkor akkor fogunk találkozni legközelebb, addig is mindenkinek minden jót kívánok.